Uh, mindenki uh, úgy tűnik, hogy uh, itt van. De már megint németül beszélek, mindenki megkapta a napirendet. Vasiliu asszony, biztos asszony nem tudott eljönni. Haláleset sújtotta a családot, ezért csak jövő héten, <clears throat> illetve valamelyik következő ülésünkön tud részt venni ülésünkön. Én magam örülök is, hogy nem tudott eljönni, hiszen május elején a tanács, illetve a bizottság először cserél majd eszmét az új programokra vonatkozó javaslatokra, tehát hogyha májusban jön a biztos asszony, akkor több tartalmi vitát tudunk lefolytatni. Gondolom egyetértenek a napi renden. Az előző ülés jegyzőkönyve mindenki rendelkezésére áll, és hogyha ma délutánig valaki ezzel nem felszólomod, akkor ezt tegye meg, máskülönben estig, ha senki nem teszi meg, akkor ezt eh, elfogadottnak tekintjük. Webstreamingen követhető az ülésünk, és a balti nyelveken és máltaiul, valamint svédül nincsen tolmácsolás, nem áll rendelkezésünkre tol- tolmácsolás. Egy új munkatársunkat, Fabien von de Wild, a fekete eh, hosszú hajú hölgyet üldvözöljük körünkben, titkárságunkban dolgozik, a Libéből jött hozzánk a kulturális szakmizottságba. Sok sikert kívánunk neki, és biztosak vagyunk benne, hogy kitűnően tudunk majd együttműködni. Ahogy korábban említettem, a biztosasszony viszont itt van, egy nagyon érzékeny <clears throat> dossziéért felel, amelyről heves vita van sorainkban, Kábe Ébert asszony jelentéstevő és más árnyék jelentéstevők, akik itt ülnek. Külön azért jöttek ma ide, hogy e fontos kérdésről ma eszmét cseréljünk. Természetesen nagyon fontos lesz a bizottság programjával kapcsolatos észrevételeink megtételem. Ezért tehát először is megadom önnek a szót, és biztos vagyok benne, hogy érdekes vitát folytatnunk le. Önnél szó, Krúz asszony. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ő nagyra értékelem a meghívást. Nem csak arról a fő kérdésről van szó, amelyről tudunk, hanem másra is visszatekintenék arra, hogy az utóbbi hónapokban ö, mit tettünk Előre is tekintenék, és szólnék a tervekről, amelyeket a fejünkben forgatunk. A Broben csomag, mint tudják, elfogadás nyert szeptemberben tavaly. A széles sávú csomagban három fő kérdés található. Először is a szélsávú kommunikáció, a másik a rádióspektrum politika programja, ami különösen az önök érdeklődésre számot tart, és az új generáció. Természetesen időközben tartottuk a kapcsolatot, és követtem, hogy önök, az önök szakbizottsága miről kommunikál a külvilágnak. Tudom, hogy a szélesávú közleménnyel kapcsolatban mi a véleményünk. Köszönöm szépen a támogatásokat, ez az első mondandom. Tudom, hogy ö, fontos, és önöknek fontos szerep jött ebben. Ami a rádióspektrumot illeti, ezzel kapcsolatos politika programját nem kell elmondanom, hogy ez mennyire fontos számunkra, hiszen ez olyan, a papának magyaráznánk a Bibliát. A bizottságnak meg kell találnia a módját, hogy előre lépjen érdemileg. Ez sikerülni is fog, és eljutunk a végrehajtásig. Talán rögös lesz az út, de szép kihívás. Teljesen megértjük, elnök asszony, azt, amit az önök szakbizottsága mond. Teljesen világosá szeretném tenni, hogy a bizottság teljes értékében értékeli az önök állásfoglalását, a, ö, nincsen semmilyen félreértés. Pragmatikus vagyok, ismernek, és az eredmény számít. A véleményem szerint nincsen ideológiai konfliktus a különböző média platformok között. A Wi-Fi szerepének erősítése mindenkinek érdeke. Ez is a média pluralizmus megnyilvánulásának, amúgy a szabad így mondanom. A második törvényhozási csomag, amit tavat elfogadtak, a cyberbiztonságról szól, az ERIZA modernizációjáról. Nemrég felmértük a 2009-es akciótervünk eredményeit az információ védelemmel kapcsolatban. Márciusban jelent meg erről az írásos jelentés, és a magyarországi eheti április 14-15-én minisztertanács fog ezzel foglalkozni. Mint az tavaly november óta ismeretes az új, jele, az új jelentés az új reneszánszról megszületett. A bizottság elé ez január 10-én került, különböző ajánlásokat az a kultúrás tartalomhoz való hozzáférésről, a digitalizációról és a gyakorlati megoldásokról hogyan lehet online elérni műveket. 15 millió egységni most már a gyűjtemény. Amikor ezt a számot mondom, akkor azt is hozzá szoktam tenni, hogy az áll az élet az viszonylagos. Meg kell, hogy honnét indultunk, és mi a végső cél. És akkor látjuk, hogy még sok tennivalónk van. Nagyon érdekes új projektek vannak még. Szeretném megmutatni, hogy miről van szó. Talán ma nem tudjuk ezt első mértékben megtenni, de másra igen például a geotackling a mobil alkalmazásoknál, az Európéána keretén belül szeretnénk lehetővé tenni a polgárok számára, hogy az Európéánára feltöltsenek képeket, leveleket, és ez a ö, történelem életbe való behozatalát is elősegíti. További kérdés, amelyről ö, tudom, hogy a napi munkájuk a fiatalkorúak védelme. Ö, ez az én szívemhez is közel áll. Ö, a gyerekek ö, kerülnek be a leggyorsabban az új technológiába, videót használnak. Figyelni kell a fejleményeket, hogy a gyerekek hozzáférhessenek, de védve is legyenek, hiszen szükségük van rá. Szolgálataim most késznek egy jelentést a 2006-os gyermekvédelmi ajánlás végrehajtásáról. Ez figyelembe veszi a társadalmi hálózatok kifejlődését és a ját játékokét is. Továbbra is monitorozzuk a szabályok, az önszabályozó hálózatok működését. A civil társadalommal, az érdekeltekkel tavaly folytatunk egy párbeszédet a semlegességről, illetve a roamingról is. Nem sokára egy közlemény jelenik meg a net semlegességről, amely a nyitott internet, az innováció és a szolgáltatási szabadság témáit helyezi előtérbe. A két fő fejlemény a dereknek a meghonosítása elősorban, ha szükséges, akkor azok ellen, akik nem tudják ezt átültetni, meg nem felelési eljárást indítunk. A bizottság alához a megfelelő átültetését az audiovizuális direktívának, főleg a származási ország elvével kapcsolatban és a joghatósággal kapcsolatban. A gyermekvédelem is ide tartozik, és a válaszadás joga is. Tav múlt héten 16 tagállamnak küldtünk levelet, hogy a, az audiovizuális direktíva átültetését ellenőrizzük. Lengyelország, Portugália és Szlovénia még kell értesítsen arról, hogy megszülettek a megfelelő intézkedések náluk ahhoz, hogy elkerüljék a szabálysértési eljárást. Most pedig a kutatásra térnék rá. Félúton tartunk a hetedik keretprogramban, 2011 a legnagyobb erőfeszítés elve, 1,2 milliárddal, ami a kutatásra fordítható. Például az ICT konferencia vannak projektek az ICT társadalmi előnyeinek megerősítésére. Például az aktív idősödésre gondolok, aktív öregedésre. A digitális televízió is szerepel a projektben, amely a különböző handicapekkel rendelkezőket is megcélozza. Így sikerül egy teljes potenciálját. Novemberben John Daly kollégám beindította az első inno, európai innovációs partnerséget az aktív öregedés témakörében szeretnénk, hogyha jó egészségben és aktívan öregednének, élnének tovább polgáraink. Ez partnerséget teremt köztünk és azok között, akik az élet más területeivel foglalkoznak ebben a partnerségben. Ez közelebb visz a polgárokhoz fenntartható állapotot próbálunk felvázolni. Az elektronikus kormányzás fejlesztését is szeretnénk. Az egységes piacot is felhasználjuk. A közelebb visszük a közigazgatást, de a kereskedelmet is a polgárokhoz. A kere, hetedik keretprogram utódján gondolkozunk már, és a digitális teendőket június 16-án, 17-én beszéljük meg Brüsszelben. Mindenkit szívesen látunk a vitán. Ez egy nagy esemény lesz, nagy kihívás. Most pedig a struktúrált vitára térnék rá milyen akció képzelhetők el 2012-ben. Konkrét akciókra gondolok. Ezek szükségesek, hogy elérjük a céljainkat. Rövid távon számítok támogatásokra, írtam is egyeseknek önök közül és megértem, hogy a befektetés tízszerösen térül vissza a digitalizálás terén. Ha mondjuk egy mondatot még ehhez hozzátehetek, hadd mondjam el mindenki számára, a parlament számára, a bizottság számára, ez nagyon fontos téma. Az Európiana teljesen világos célokat fogalmaz meg. Még nem vagyok benne biztos száz százalék, hogy milyen diplomáciai nyelven lehet ezt megfogalmazni, hogy az európeánát ismerjék el a megfelelő értékeivel. Azt hiszem, hogy jó eredményt értünk el, de az Európeana még tovább vihet bennünket közös erőfeszítéssel, az önök támogatásával, amelyet kérek is új finanszírozási modellt szeretnénk 2012-re. A, 2010, a 2006-os irányelvet a művek digitális mentéséről szintén követjük, és áttekintetjük az eredményeket. A bizottság és a tagállamok akár példát is mutathatnak, és nyitott adatbázis hozhatnak létre. A digitális agenda a filmörökségre is természetesen vonatkozik. A a harmadik jelentés is már megszületett. A film örökséggel kapcsolatos ajánlás végrehajtásáról. 2012. júniusában fel fogjuk mérni az önök kérésére újra a helyzetet. A parlament megadta az alapját annak, hogy internetes tevékenységgel a piacot is, a piac működését is javítsuk. A múlt héten aláírtam egy önkéntes megállapodást az iparral, a civil társadalommal, a az adatvédelmi hatóságokkal arról, hogy új irányelvek legyenek a vállalatoknak egész Európában az adatvédelemmel kapcsolatban. Ez a rádió frekvencia identifikálással kapcsolatos. Ez a keret az első ilyen dokumentum Európában. Ez történelmi megállapodás volt, ez egyfajta kezdet. Nehezen indult ez a projekt, mindenki a maga álláspontjához ragaszkodott, de végül ö, sikerült megállapodni. Nagyon jó munkát végeztünk, és beigazolódott, hogy nagy sikert értünk el. Sikerült megállapodni. Mindenki részvételével. Ö, ö, szeretnénk IC, újabb ICT szabályokat javasolni, például az elektronikus aláírással kapcsolatban. Ez prioritás is számomra. Ez az egyik olyan pillér az egységes piaci jogszabályban, ami a napi életre is kihat a polgárok számára. Ez olyan kérdés, amely bebizonyíthatja számukra, hogy az egész rendszer működik. a közigazgatásban úgy járhatnak el külföldről, minthogyha otthon tartózkodnának. Ez az egységes piac számára is fontos. Nincsenek már határok, be kell tudni bizonyítani ebben a rendszerben is. Az elektronikus aláírás, mint azonosítás eh, legyen biztonságos és legyen használható. A bizottság eh, az interoperabilitást is eh, fontos, megvalósítandó célnak tartja. Szeretnénk meghatározni a minimális követelmény rendszert, a páciensekkel kapcsolatok, iratok interoperabilitásában. 2012-ben lezárjuk a munkát azzal kapcsolatban, hogy komputer stratégiát állítsunk elő. Ezen dolgozunk most, felmérjük a helyzetet, megfogalmazzuk a programot. Azzal zárnám, hogy ö, sokan kapcsolódtak ehhez a munkához. Miért? Mert különböző közösségek ezt igénylik. Az ICT sohasem választható el a valós élettől. Netsemlegesség szükséges a társadalmi hálózatokra, a közszolgálati médiumokra is ez ki kell terjedjen. Köszönjük minden résztvevőnek, hogy integráltan tudtuk megközelíteni a kérdést, és további inputot várunk az önök részéről. Nagyra értékelem a nyitottságokat ezen a területen. Nagy kihívások vannak előttünk, sietnünk kell. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a parlament többségének kívánalmához csatlakozzunk. Köszönöm szépen, Krúz asszony, megnyitom a vitát a kérdések széles spektrumáról. Kámer Ébert asszony először, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony, a magyarázatát nem fogja meglepni, hogyha még egyszer a Rádió Spektrum programra kérdezek rá, Örömmel értek önnel egyet, hogyha azt mondja, hogy pragmatikusan közelíti meg ezt a kérdést. Én bizony nagyra tartom a pragmatizmust, és úgy gondolom, hogy nem ideológiai eszmecseréről vagy vitáról van itt szó, hanem különböző érdekekkel állunk szemben, és ezeket az érdekeket megfelelően kell kiegyensúlyozni. Ez kell, hogy a célunk legyen, és úgy gondolom, hogy szakbizottságunkban egyetértünk abban is, hogy a széles sávú hálózatok kiépítése azzal is összefügg Európában, hogy az kommunikációhoz való hozzáférést is biztosítsuk. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a klasszikus rádiónak még hosszú távon frekvenciára van szüksége, ezért tehát fontos, hogy kimondjuk, hogy megakadályozzuk a digitális osztalék kiosztását, úgymond a második digitális osztalékét, hiszen már az elsődleges digitális osztalékkal sem tudott élni sok tagállam. Nagy frusztráció volt ezzel kapcsolatban, és fontos, hogy 2015-re bővítsük ki ezt a határidőt, azért, hogy minden tagállam élhessen a digital dividend, vagy a digitális osztalék rendszerében rejlő előnyökkel a tévéknek és a rádióknak a működését, nem csak a közszolgálatiakét, hanem a magán cégekét is befolyásolja a digitális a, az, hogyha ezt a programot folytatjuk, és ne felejtsük, hogy Franciaországban például a televízió csatornák még mindig 80%-ban terestriális adókon keresztül kerülnek átadva. Azaz tehát a kommunikációs médiaszabadság és az információ szabadság alapkérdéseivel állunk szemben, éppen ezért a mi felelősségünk az, hogy ezt megőrizzük legalább addig, amíg tudható, hogy erre szükségünk lesz. Ezért tehát nagyon hálás volnék, hogyha ön biztosként ezt az álláspontot képviselné a bizottság kollégiumában hiszen eh, ugyanez vonatkozik a zsinórmentes mikrofonok területére. Ez is foglalkoztat bennünket, hiszen tudjuk, hogy sok kommunális eh, színháznak nagy problémái vannak. Németországban megtapasztaltuk ezt. Az a tény tehát, hogy nem tisztáztuk már előre, hogy ki milyen módon felel a kompenzációkért, aggasztó. Tehát a Digital Dividend 1-ből szerzett tapasztalatokból igenis van mit tanulnunk. És meg kell határoznunk már jó előre, hogy a tagállamoknak tisztázniuk kell, hogy ki felel és milyen mértékben az ilyen kompenzációkért, illetve az olyan um, drót nélküli mikrofonok beszerzéséért, amelyek az új frekvenciákkal működnek, hiszen most, hogy megtörtént az árverés egy Németországban, senki nem érzi felelősnek magát, a színházak eleg, egyedül vannak hagyva, ismerjük az önkormányzatok helyzetét, és egész egyszerűen nincs lehetőségük arra, hogy bár valahonnan elővarázsolják ezt a pénzt. Éppen ezért azért arra van szükség, hogy előre tisztázzuk már, hogy hogyan lehet megoldani ezt a kérdést. Ezért Krúz asszony, örömmel hallanék arról, hogy ön a tárgyalások, a Rádióspektrum program tárgyalásainak jövőjében a Kulturális Szakbizottság számára két nagyon fontos kérdésre hogyan fog kitérni, és hogyan igyekszik majd biztosítani a közszolgálati médiumokat, másrészt pedig a más területek jogát. Utalok itt még egyszer a zsinórmentes mikrofonok ügyére. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ne Fehány úr, asszony. Köszönöm szépen, Krúz asszony, köszönöm, hogy eljött közénk. A Pétra Kamer Évert által mondottakat nem akarom megismételni, hiszen kulturális szakbizottságként uh, minden uh, frakció egyetértett ezekben a kérdésekben. Csupán azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem ideológiai kérdésről van szó, mondván, hogy uh, rádió, a mobil szélesebbval összevetve, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban felhasználni a frekvenciákat, hiszen jelen, jelenleg még mindig a rádió, televízió az, amely a terrestriális csatornákat a legjobban tudja terjeszteni. Egész egyszerűen egy mobil széles hálózatban ezt nem tudjuk megteremteni. Hogyha mindig egy-egy kapcsolatot akarunk teremteni, a terrestriális területen az egész egyszerűen nem működne, összeomlanának a hálózatok. Már ma is a net semlegességről tárgyalunk, ugyanakkor a szolgáltatók bizonyos szolgáltartalmak privilegizált átadása érdekében a semlegességet meg akarják szüntetni, és nagy különbség van az egyes szolgáltatók között és a tartalmak között. Hát hogyan akarnánk eh, ezt biztosítani akkor, hogyha mondjuk a digitális teresztrikáról az egyik város teljesen lekapcsolnánk, hogyan lehetne őt széles sávon ellátni? Úgy gondolom, tehát, hogy a széles sávú ellátást eh, a optikai kábelek segítségével is biztosítani kell. Úgy gondolom, hogy nagyobb beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy optikai kábeleket lehessen lefektetni, hiszen az adatmennyiségek csak nőnek, növekednek, és hosszú távon ez pedig még mindig az optikai kábelen keresztül kerül a legjobban átadásra. Úgy gondolom, hogyha ezen a területen öm, javítjuk a lehetőségeinket, akkor javíthatjuk a ellátást is, és még egyszer hangsúlyozni szeretném, nem ideológiai vitáról van szó, hanem azt vitatjuk meg, hogy pragmatikusan mit lehet a legjobban végrehajtani. 700-as hálózat megítélésem szerint jelenleg még nem áll rendelkezésre olyan mértékben, hogy a sokan szeretnék. A frekvenciákat használják, a rádió, tévétársaságok, a mobil mikrofonok használják a frekvenciákat, és sok más terület van, amelyeknél nem világos, hogy hogyan lehetne ezeket kompenzálni a 800-as hálózatban a Digital Dividend egy tapasztalatait még be kell gyűjtenünk. Kérdem én, miért ne tanuljunk először, és azután pedig strukturáltan tekintsük át a 800-as tapasztalatait, tehát a digitális osztalék egy tapasztalatait, és ez alapján lehetne a további lépéseket meghatározni. De hát a hálózat nem csak 800-as és 700-as frekvenciából áll, és ilyen módon túltekinthetünk a közvetlen kihívások kérdésén, és megvizsgálhatjuk, hogy további területeket is fel lehet használni. Miért ne kényszerítsünk telekommunikációs szolgáltatókat például arra, hogy a lehető leghatékonyabban és efficiensen használják fel a frekvenciákat? Gyűjtsük tehát össze a tapasztalatokat, és utána ezt a későbbiekben alkalmazzuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen önnek is, biztos asszony, Krúz asszony, hogy eljött. És köszönöm, hogy ilyen átfogó információkat adott rendelke, bocsátott rendelkezésünkre. Ezek nagyon fontos információk, fontosak a polgárok jövője és a munkánk jövője szempontjából. Három kérdésre szeretnék koncentrálni, melyeket említett. Egyrészt a kis korúak védelme, azután a hálózat nyitottságának kérdése, végezetül pedig a hatástanulmányok kérdése. A dolgok internetjének hatástanulmányára utalok. Tudom, hogy nem tud minden kérdésre részletesen válaszolni, de az ön bizottságától az internet vezetés fórumát eh, szervezik meg, és eh, e három pont lesz majd napirenden. És itt például a kiskorúak védelmének kérdése merült fel. Nagyon fontos, hogy az itt megragadott eh, lépéseket folytassuk. És ugyanez vonatkozik a hálózatokra is. Arról is beszélt, hogy az internet céljait értelmezni, elemezni fogják, megvizsgálják, hogy a rádiófrekvenciák azonosítását hogyan lehet végrehajtani. Nos, majd ha rendelkezésünkre áll mindez az információ részletesen, akkor az internet fórumon megvizsgálhatjuk ezeket. Fontosak tehát ezek az információk, hiszen itt tudunk alapvető fontosságú vitát folytatni. Köszönöm szépen, hogy a következő felszólaló mindennel egyetértek, amelyet Péter a Kamer Ébert az előbb mondott. Nem ismétlem tehát ezt meg, de nagyon kíváncsi vagyok az ön válaszaira. Kíváncsi vagyok, hogy milyen megközelítést alkalmaz ön, biztos asszony. Én az Európiánára szeretnék koncentrálni kérdéseiben. Amikor a bizottság képviselője eljött hozzánk, akkor azt mondta, hogy jogalapot próbálnak teremteni a e kérdésben. Kérdezem, hányadán állunk most? Ön pedig azt mondta, hogy 15 millió egység digitalizálásra kerül, de még mindig nem tudjuk, hogy az Európeána ügyét hogyan lehetne előrevinni, hogyan lehetne promoteálni. Hogyan tervezik ezt, kérdezem én. Ezen felül pedig azt mondta, hogy az Európán át az közpolgárok, az állampolgárok, és főleg a fiatalok irányába szeretnék megnyitni, Mit jelent ez? Ez egy speciális window lesz, egy speciális ablak, vagy hogyan képzelik ezt? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krusz asszony, hogy eljött a szakbizottságunkba. Ami az én választókörzetemet indeti, nagyon fontos a szélesávú internethez való hozzáférés a Darvishire megyében, és sok településnek nehézségei vannak. Hogyan támogatják a magánfinanszírozást ebben a témában? Megpróbáljuk meggyőzni az embereket arról, hogy ahol a kábel nem lehetséges, a szélessávú internetnek prioritást kell képeznie, és csak személyes megjegyzést szeretnék még megosztani önnel az oktatással kapcsolatban, hogy tudjuk ezt eszközként még használni arra, amikor az emberek online vannak, és hogyan tudjuk a szellemi tulajdonjogok érdekében védelmet nyújtani, hiszen ez a nagyobb közösségre nézve is számottevő hatással van. Köszönöm, Kosta úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon érdekes és átfogó áttekintést, biztos asszony. Vannak olyan kérdések, amelyek rendkívül relevánsak. Azt gondolom, hogy a széles sávú internethez való hozzáférés a legfontosabb ezek közül. Szeretnék még három ponttal Szeretném három ponttal kiegészíteni az elhangzottakat. Tudjuk, hogy az egyik témában lesz majd egy irányelv, ez pedig a szellemi tulajdonjogok védelme, a szerzői jogok védelme. És nagyon fontos, hogy amit ön megemlítette, az irányelvnél majd erre tekintettel legyenek. Ami a kalózkodást illeti, hogyan szeretnének ezzel szemben eljárni. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Egészen világos, hogy amikor kulturális tartalmakat szeretnénk megőrizni, és az önfinanszírozást is lehetővé tenni a kreatív ágazatban, ez meghatározó. Minden kulturális ágazatra vonatkozik, de különösen a zenére. Itt nagyon sok aggasztó fejlemény érzékelhető. Az európai zeneipar nagyon sok mindent bocsátott a 30%-a a bevételeknek az interneten keresztül valósul meg, de tulajdonképpen itt rablásról van szó a kalózkodás segítségével. Tehát az ingyenes hozzáférés és a kulturális kreativitás támogatása, a szerzőjogok védelme. Itt nagyon fontos, hogy ösztönző tényezőkről gondolkodjunk. A cyberspace nagyon fontos témát jelent a bizottság számára. A második kérdés a digitális szakadék. A digitális tartalma kapcsán beszéltünk az e-governance-ről, mint témáról, de az e állampolgárságot is meg szeretném említeni. Tehát a kulturális agenda kiegészítése nagyon fontos, az emberek bevonása. És azt gondolom, hogy az iskolákkal való együttműködésben itt egy rendkívül érdekes témáról van szó, és európai szinten is létre tudnánk hozni ösztönző tényezőket. Ami az online hozzáférést illeti, ez a téma meghatározó. A harmadik pont a Bölcsek Bizottsága, ez is elhangzott, három fő pont került kiemelésre, és nekünk is oda kell figyelnünk. Nagyon fontos itt a biztonság kérdése az internetes térségben. Ez is a prioritásokhoz kell, hogy tartozzon. Azt gondolom, hogy a parlament is hozzájárulhatna ehhez az agendához. Én meg szeretném kérdezni eh, ennél a nagyon nehéz témánál, az a szerencsejátékoknál, hiszen ezek száma növekszik, és a játékokhoz való hozzáférés szintén problematikus. Létezik -e egy bizonyos fajta önszabályozás, amire törekszünk, vagy eh, mit tervez a bizottság elérni? Szeretnének-e további megszorításokat bevezetni, több szabályt kialakítani, E, különösen ami a védelemre szoruló körét illeti, és itt nem csak a fiatalokra, kiskorúakra gondolok. Köszönöm. Biztos asszony, parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm szépen a világos és néha e, provokáló megjegyzéseiket. Elérkezett hozzám az üzenet, nem pusztán ideológiáról van szó, és én ezért hálás vagyok. Azt gondolom, hogy a problémákat ideológiai módon nem lehet megoldani. Sietnünk kell, nem vesztegethetjük az időt. Európa elképzeléseiről is szó van, és nagyon fontos, hogy biztonságban részesüljenek azok, akik ebben az ágazatban mind dolgoznak érintettek, és a polgárok számára is ugyanúgy biztonságot kell teremteni. Hangsúlyozni szeretném, hogy a program nem világosan támogatja a kulturális célokat, illetve a televíziózást. Mindenki felhívta erre a figyelmet, ami a keretet illeti. Az áttekintett szabályozási keretet, ez nem változott. A tagországok elfogadhatnak szabályozásokat, a, nyelvi sokszínűség megérzése, megőrzése és a média pluralizmus támogatása érdekében. Tehát a sajtószabadság, a média szabadsága és a pluralizmus megkérdőjelezhetetlenek. A magyar vita is felmerült, nem azért merültek ezek fel, mert én nem támogatom a, mular, a pluralizmust, a média pluralizmust, de a jogi lehetőségeket is mérlegelnem kell. És ez nem mindig könnyű, nem mindig könnyű kiutat találni. Hát a javaslat a 800 MHz felszabadítása érdekében megfelelő, ebben egyet tudunk érteni, az önök megjegyzése is erre utáltak. Természetesen nagyon fontos a mobilis széletsáv támogatása, kialakítása, az internethez való hozzáférés biztosítása a félreeső területeken is, és nagyon fontos, hogy a polgárok és a vállalkozások is magas színvonalú internetes szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá, tehát nagyon fontos, hogy nincsen félreértés a célokat érdek e- e- e- illetően. Ahol eltávolodhatnak a megközelítések, az a, a következőkben áll, a százszázalékos biztonság megteremtése, illetve a részleges biztonság megteremtése előre kell lépnünk, ez pedig néha nehéz döntéseket is előfeltételez. Gyorsan kell ezeket meghozni. Ebben az anyagban az, is elmondható az, hogy az idő, mint egy csodatevőként nem fogja megoldani a nehézségeket, amelyekkel szemben állunk. Elnök asszony, a 800 MHz biztosítása a derogációk mellett. Tisztában vagyok azzal, hogy vannak olyan képviselők, akik azt gondolják, hogy nem lehet ezt a döntést meghozni, és lehet, hogy vannak olyan európai szomszédok, akik ezt nem tudják támogatni, és éppen ezért néha több időre van szükség. Hát de derogációkra van szükség, de tényleges érvekkel, megfelelő helyt álló érvekkel. Ez pedig eh, nem jelenti azt, hogy egy-egy spektrumot elveszünk, tehát nem egy eh, üres sávról van szó. Vannak olyan szervezetek, eh, média szervezetek, amelyek már jó ideje így dolgoznak. És a mobil internetes szolgáltatások területére ez nem feltétlenül terjed neki. De nagyon fontos a jövőben igények egyensúlyba hozzatala. Önök ezt várják tőlem, azt várják tőlem, hogy vegyem figyelembe a jövőbeni fejleményeket, elképz- világos elképzeléseket várnak tőlem. Egyébként ez a vita folyamatosan újból és újból kezdődik majd. Éppen ezért nagyon fontos az egyértelmű hozzáállás, a jövőben igények egyensúlyban tartása, és itt nem szabad elfeledkezni az internet rendkívüli jelentőségéről. Az internet kapcsolódik eh, a polgárok eh, elvárásaihoz is, tehát az internet jelentőségével kapcsolatban nincsenek félreértések, nagyon fontos a, kulturális termékek promótálása a világon. Tehát nagyon fontos a monitoring tevékenységét a spektrumok kapcsán a hatékony kihasználás miatt, és önök joggal említették meg a felhasználók szerepét, hiszen nagyon sok minden forog kockán, fontos tehát a hatékonyság, és hogyha a múltban e, ez nem is merült fel prioritásként, jelenleg mindez feltétlenül prioritás. Megleptek az elvárások, az internet potenciális felhasználásával kapcsolatban. azt gondolom, hogy három hónapon belül szinte lehetetlen mindezt elmagyarázni, és a valóságot megérteni. Ez az első válaszom. Tehát óvatosak leszünk, figyelemesen végezzük el ezt a feladatot, és mindenkit szeretnék kérni arra, hogy a hatékonyság tükrében mérlegelje és ítélje meg mindezt. És ebben az esetben megtalálhatjuk a megoldást a derogációk mellett, de csak olyan típusú derogációk képzelhetők el, amelyek egyértelműsítik az okokat is. Különösen azokra az országokra gondolok, akiknek Európán kívüli szomszédjaik vannak. Pragmatikus vagyok, tehát a derogáció csak megfelelően alátámasztott érvek mellett lehetséges. Hát szeretnék ugrani néhány más témára. Az elmúlt évben a beszédemben vilások világossá vált az, hogy én a bizonyítékok alapján szeretnék dolgozni, azért, hogy a további szabályozási beavatkozást meg tudjuk alapozni. Amennyiben mindez nem e, szükséges, úgy én nem támogatom a szabályozó jellegű beavatkozást, amennyiben azonban erre szükség van, úgy én leszek az első, aki emellett ki fog állni, tehát a versenyhelyzetben állók mellett, nagyon fontos, hogy egyensúly valósuljon meg az új szabályozások mellett a Telekom csomag kapcsán kiegészítésekre sor kerülhessen. Én az önök embere vagyok, Egyelőre azonban még nincsenek bizonyítékaink, de amennyiben fellépése van szükségünk, úgy az átláthatóságot, a szolgáltatások minőségét fogjuk érvényesíteni, további intézkedéseket, a diszkrimináció elleni fellépést is támogatjuk az internet szolgáltatók, mert nem szabad, hogy bárkit is diszkrimináljanak, bármilyen területeket diszkrimináljanak. Önök megemlítették azokat a nagy beruházásokat, amelyekre szükség van a szélesávú rollout területén, és a digitális agenda kapcsán már megemlítettük ezt, hogy 230 milliárd eurónyi beruházás jelent mindez, szerencsére nem holnap van erre szükség, nem apró pénzről van szó, mindenki a másikra vár, amíg kialakul egy jó ötlet. Az egész folyamatban vannak érintett felek, több érintett fél is van. Jelenleg még nem vagyunk aktívak, és hogyha nem leszünk aktívak, akkor elveszítjük a pozíciónkat. Amit hangsúlyozni szeretnénk, Hát, hogyha valaki elkészíti ezeket a tartalmakat, akkor a tartalmak előállítóiról is gondoskodnunk kell, tehát nagyon fontos aktívaknak kell lennünk, és fontos, hogy kihasználjuk lehetőségeinket, illetve mindazt, ami kockán forog a gazdaságban. A Telekom szolgáltató közérigazgatóit meghívtam, egy megbeszélésre. Ez volt az egyik csoport, a másik csoport a tartalmak szolgáltatói, a szélessávú internetszolgáltatók, illetve egyéb gyártók. Ezt a négy csoportot e, meghívtam egy megbeszélésre, leültünk legmagasabb szinten. Azt mondtam nekik, hogy véleményem szerint rajtuk múlik ez a téma. Nem én vagyok az, aki az ügyekbe bele szeretne a, a, avatkozni, különböznek egymástól a felelősségeink, az ő vállalkozásaik forognak kockán jelenleg, mindennyiük vállalkozása, és hogyha ezt az ágazaton belül egymás között meg tudják beszélni, meg tudják beszélni azt, hogy mi az, ami kockán forog, mi az, ami a tét, és új üzleti modelleket tudnak kialakítani. Engem nem érdekelnek a régi üzleti modellek, ezeket jól ismerem, tehát fontos, hogy leüljünk együtt, munkacsoportokban, kiderítsük azt, hogy mi az, amit meg kell oldani, nem csak listákra van szükség, de az új üzleti modellt nem lehet megkerülni. Július 13-án elnökasszonyjal együtt leülünk, és megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy mindez működőképes. Nem csak arról van szó, hogy a kábel vagy üvegszálas réz és egyéb megoldásokról van ez szó. Széles a skála, fél érintett, és nem lehet elvárni azt, hogy egy valaki fizesse ki a számlát, hiszen ez nem fog működni. Sietnünk kell, és ezt mindig megpróbálom újból és újból hangsúlyozni. Hát, hogyha az Európai Unió 2020-as stratégia kapcsán a gazdaságról beszélünk, akkor ez a stratégia okos megoldás lehet a gazdasági növekedés fellendítése szempontjából, munkahelyek teremtése szempontjából. Tehát július 13-áig várnunk kell, és addig is tájékoztatni fogom önöket a fejleményekről. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben nem vagyunk sikeresek, úgy nekem kell fellépnem, de ez az utolsó lehetőség, amit mérlegelek, én ezt nem tervezem. Azt gondolom, hogy sokkal jobban meg lehet eh, mindezt oldani kreatív és új típusú megközelítésekkel. Ami a kalózkodást illeti, a szellemi tulajdon, jogokat, az európiánával függ ez mind össze. Eddig ez sikeres volt, de, de tudjuk azt, hogy egy évszázad egy évszázadot nem tud lefedni az európiána hiszen a szellemi tulajdonjogok kérdését nem sikerült megoldani. Ez nem buta dolog egy kicsit, ha megengedik a kifejezést? Nem tudom mindezt megmagyarázni a polgároknak, hiszen eh, jó visszatekinteni, de az elmúlt század közel van, és nagyon sokak számára lenyűgöző, hogy miről is van szó, éppen ezért meg kell oldanunk ezt a problémát, bizakodó vagyok, hogy ezt sikerül megtennünk, és nem csak a kalózkodásról van szó. A kalózkodás számomra elfogadhatatlan, ez illegális, küzdenünk kell ellen, ha nem tudjuk megoldani a problémát, És hogyha az a következmény, amit vállalnunk kell, ebből adódik, akkor ez nagyon kemény dolog. Köszönöm. A lényeg az, hogy muszáj elindulnunk ezen az úton. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes figyelni a technológia fejlődését. Vannak művészcsoportok, vannak szerzők, akik úgy foglalkoznak vele, hogy az új információt felhasználják, de az új lehetőségeket is kihasználják. És rájönnek, hogy ezért bérezésre jogosultak. Ez meg is kell kapják. Meg most, nem később. Most nem a nagy sztárokról beszélünk, hanem azokról, akik pályakezdők, akik megfelelően dolgoznak, akiket értékelünk, és szeretnénk, hogyha folytatnák a tevékenységüket. A jogalapja az Európeánának Nos, ezzel kapcsolatban számomra a fő kérdés az, hogy biztos jogalap legyen az Európeána finanszírozására. Arról van szó, hogy ezt hogyan tudjuk biztosítani a következő évekre. Azt hiszem erre gondolni kell. Az át erre kellene fókuszálni, amiről az előbb beszéltünk. A digitális tudás része a tennivalóknak, az elérnivaló céloknak. Pontosan tudom, hogy többet kell kommunikálni, többet kell kommunikálni az Európeánával kapcsolatban vonzóbbá kell tenni, vonzó arcot kell adni neki, mint amilyennel most rendelkezik. Azt hiszem, hogy sikerült itt előre haladni, és köszönöm a kollégáknak, akik ezen az úton elindultak. Köszönöm az Európai Parlamentnek is, ez közös munkája a parlamentnek, tanácsnak, bizottságnak. Ki kell fejlesztenünk ezt a programot, és 2020-ra már remélhetőleg ez megvalósul. I think I did my utmost Somebody not satisfied? Ö, mindenki elégedett? Nem, van, aki nem. Tessék, Helga. Um, Természetesen tudjuk mindannyian, hogy milyen nagy problémák vannak. Nem könnyű jó megoldást találni a jogvédett munkákkal kapcsolatban. A kérdés a következő. Több ülésen is a ö, jogalapot megkérdőjelezték. Van-e előrelépés ezzel kapcsolatban? ne az legyen megint, hogy fontos megoldani, és még két évig vitatkozunk rajta. Hogyan tudjuk ezt lezárni? Van-e ezzel kapcsolatban ötlet? I'm pushing. A kollégáimat arra ösztönzöm, hogy lépjenek előrébb ebben. Az egységes piac is e felé e, mutat. A e, javaslat e, meg fog születni, és a parlamentnek be fogjuk mutatni. Ez tartós megoldás kell legyen, és remélhetőleg ott lesz a napirenden, hogy mi a következő megtető lépés. Elnök nem utoljára köszöntettük körünkben. Reméljük, hogy legközelebb, mikor jön, addigra minden megoldódik. Türelmetlenül várjuk, tényleg türelmetlenek vagyunk. Köszönök szépen, biztos asszony, tudom, hogy siet. Köszönöm szépen, hogy eljött közénk, találkozunk legközelebb. Jó munkát kívánok! So, wir kommen zu az ötös napi rendi pontra térünk rá. Az új készségek és munkahelyek menetrendje. Ez mind illeszkedik a 2020-as stratégiába. A teljes foglalkoztatossághoz való európai hozzá szóláshoz az ebben nyújtott európai szerep. Nevedalova asszony foglalkozott a kérdéssel, ezért most megadom neki a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy a fiatalok közül között vannak a legmagasabb képesítőek és a legkevésbé foglalkoztatottak. Az a kérdés, hogy megfelelő készséggel rendelkeznek-e? Rendelkeznek-e olyan készséggel, amelyel munkát találnak? Panaszkodott, hogy soha sincs szlovák. Most van? Igen, rendben. Akkor szlovákul folytatom. Tehát szlovákul folytatom. Minden fiatal ember foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy és vajon-e rendelkezik-e megfelelő képzettséggel, oktatással, tudással ahhoz, hogy megfelelő munkát találjon. Ebben a pillanatban a hatáskörre rendelkező minisztériumoknak nagyon jól együtt kell működniük minden országban, de az európai szinten is azért, hogy pontosan megmondhassák, hogy a jövőben milyen kompetenciára, szakértelemre lesz szükség. De német Figyelembe kell venni azt is, hogy az Európai Unió lakossága egyre inkább előregedik. Ezért tehát azzal kell foglalkoznunk, hogy specifikus kompetenciákat dolgozzunk ki ezen a területen. A kompetenciák a készségek és a szakértelem roppant fontos. Úgy is mondhatnánk, hogy a készségek um, fontosságát nem lehet alábecsülni. Gondoljunk csak az információ technológia kérdésére. Mindenkinek szüksége van arra, hogy kezelni tudja a szám, számítógépet. Mi több, használni is tudja. De ugyanez vonatkozik a nyelvtudásra is. Ma már gyakran halljuk, hogy nem csak egy idegen nyelvet kell beszélni az embernek, hanem kettőt, mi több, hármat is. És ezen felül a bevándorlók, a migránsoknak is meg kell tanulniuk a nyelvet, a befogadó ország nyelvét, hiszen így tudnak integrálódni, másrészt fontos, hogy saját anyanyelvüket is megőrizzék, hiszen ez gazdagítja az EU-t. A zöld kompetenciák, a zöld készségek is nagyon fontosak. Mindezzel pedig összefügg a zöld munkahelyek megteremtésének lehetősége. Ahogyan kollégánk Vizes Axela mondottam, azon készségeket is figyelembe kell venni, amelyek az európai civilizáció számára fontosak. Mik ezek? szolgáltatások, kézműves ipari szaktudás, amelyek már szinte eltűntek a világból, és ezeket fontos megőrizni. Meg vagyok arról is győződve, hogy nem csak a formális, hanem az informális tanulást is támogatni kell. Kurzusokkal, vitákkal, konferenciákkal, illetve on-ön, ezeken és azokon olyan szaktudást szerezhetnek az emberek, amelyeket máshol nem szerezhetnek. Mire gondolok? A kommunikáció készség, illetve az a készség, hogy gondolatainkat szabatos, érthető, követhető formában fogalmazzuk meg. Nagyon fontos az élethosszig való tanulás ügye is. Mi több, támogatom azt is, hogy az általános oktatást és a szakképzést is hangsúlyozzuk. Hiszen ezek azok a képzési ágok, amelyek a legjobban befolyásolják a fiatal munkavállalók foglalkoztathatós, foglalkoztatását, illetve alkalmazhatóságát. Nagyon fontos, hogy az oktatás ügyét a társadalomban is elismertessük, hiszen gyakran előfordul, hogy a középszintű oktatást um, nem annyira fogadja el a társadalom, mint az egyetemi diplomát. Márpedig mindkét képzettségi formára nagyon nagy szükség van a társadalomban. Nem lehet mindenki professzor, ezen felül kiemelem még az esélyegyenlőség, valamint a férfiak-nők egyenjogoságának kérdését. Minden szempontból horizontálisan kell ezeket figyelembe venni, ezeket a szempontokat, hiszem. Csak így érhetjük el céljainkat. Nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élők, vagy akár a pszichikus zavarral élők integrációjáért is mindent megtegyünk. Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy a véleményem készen áll, és remélem, hogy a fordítása hamarosan elkészül. Természetesen az árnyék jelentéstevőkkel örömmel cserélek eszmét, és minden kérdést is szívesen megválaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy jelenleg nincsen szükségünk arra, hogy bekapcsoljuk a bizottságot, vagy kéri mindenképpen az Európai Bizottság a szót? Do you want to say something? Kíván-e valamit mondani a bizottság? Nem igazán. Jó, ez csak tervezet volt. Azt hiszem, hogy legközelebb, amikor a kollégánk tovább tart, már akkor szóljanak hozzá. Köszönöm szépen. Mrs. Padilla. Padilla asszony. Gracias. Bueno, agradecer a... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Katarinának, Katarina Nevedelovának a rövid, de nagyon pontos hozzászólásért az új készségekkel és munkahelyekkel kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos stratégiáról szólt. Szeretnék hozzátenni néhány ö, fogalmat remélem, hogy egyet fog érteni vele, de szeretnék megbizonyosodni felőle. Melyek lesznek az új készségek, az új képesítések? Nos, van egy korábbi stádium. Melyek lesznek a munkahelyek, amelyeket létrehozunk? mielőtt tudnánk, hogy hogyan képezzük az embereket, meg a zöld munkahelyről, fehér munkahelyről beszélünk az idősek számára. Nos, ez nem nagyon világos. Ezt még nem láttam leírva. Szeretném tudni, hogy ez valóban olyan pont, amelyel foglalkozni fogunk. És van a formális, informális oktatás is bármi is legyen, mert foglalkoztatás jellege, bármilyen készségekre is lesz szükségünk, azt hiszem, hogy a kreativitással, az innovációval a kapcsolatos készségek a legszükségesebbek. Ezekre kell koncentrálni, ezeket kell előtérbe helyezni amikor meghatároztuk a megfelelő kompetenciákat, tudunk elgondolkozni azon, hogyan kell képezni a tanárokat, akik majd ezzel foglalkoznak. Köszönöm. Nos, az a benyomásom alakult ki, hogy Michel Tojcs úr a bizottság részéről mégiscsak meg szeretné ragadni a szót. Tehát kérem mégis a bizottság képviselőjét, hogy szóljon hozzám. Annyira disappointednek néz ki, kérem, annyira csalódottnak néz ki. Hát megadom ennek a szót. Hát ha meg akarja ragadni a szót, ragadja meg, örömmel megadom önnek, de el akartam az ön érdekében keresni, kerülni. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem Tacs úr vagyok, de valóban a foglalkoztatási főigazgatóságot képviselem. Nem akartam felszólalni a bizottság nevében a vita eme szakaszában, de remélem, hogy egy következő ülésen, amikor a jelentést fogjuk megvitatni, akkor én is és kollégám is szívesen felszólalunk. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, először van itt. Gondoltam, hogy ezzel megajándékozom. Más kérje a szót. Váltimor úr. pardon, scusate. Igen, köszönöm szépen. Katerina jelentése nagyon érdekesnek tűnik számomra az új munkahelyekkel kapcsolatban. Nem szeretném hogy álláspontjaink csak az ő, hogy az állások csak a nyelvekkel, az információval legyenek kapcsolatosak, szó szóval se lehet erről, mi se csak ezzel foglalkozunk. Aki nem talál munkát, tanuljon sok nyelvet, és tanuljon meg számítógépet kezelni. De a társadalmunkban azt látjuk, hogy egyes kézműves készségekre is szükség van. A középfokú tanintézményekben javasolnám az ilyen képzést, talán túlzok, de a közoktatásba, a középfokú oktatásba nem tanulnak meg régi tárgyakat, használni, el kell azokat dobni. Nem szeretnék megfeledkezni erről az aspektusról. Ma már tudjuk, hogy New Yorkban vannak olyan polgárok, akik kertet rendeznek be, de zöldséges kertet a teraszon, mert saját zöldséget akarnak. Vissza akarnak térni a mezőgazdasághoz. Meg kell tanulni az anyagi világgal bánni magunk körül. Nem szabad a megveszem, eldobom filozófiájában élni. A kézműves, kisipari oktatást nem lehet mindenki számára biztosítani, de meg kell tudni legalább gombot felvarni. Jó, állítólag mindannyian tudunk, de hát már nincsen varrónő. Sok olyan foglalkozás van, amelyet elkerülnek, ne felejtsük meg ezen aspektusokról, mindannyian ismerjük ezt a helyzetet. Álmodni tudni kell. Megadom a következő felszólalónak a szót. E, Nagyon röviden fogok hozzászólni, csak a következőt mondanám el. Az iskolák sohasem voltak olyan nehéz helyzetben, mint most különböző gazdaságok vannak, ipar előtti, klasszikus ipari, ip, posztindustriális, posztinformatika posztinformatika is jellemzi a gazdaságok egy részét. Nagyon nehezen igazodik ehhez az iskola nem szigetelődhet el a társadalomtól, csak úgy érhetjük el, hogy a gazdaságot szolgálja. Én is úgy hiszem. hogy ki kell hangsúlyoznunk, hogy az iskolában olyan dolgokat is lehessen tanulni, mint a vállalkozó szellem, az entrepreneurship. Nagyon sok fiatallal ismerkedtem meg, akik megragadták a kezdeményezést, kis üzletet, vállalkozást nyitottak, néha fura dolgokat árulnak, termelnek, de a dolog működik. Tehát az emberben rejlő lehetőségeket kell, hogy feltárni segítse az iskola. És a fiataloknak már nagyon korán azt a benyomást kell átadni, hogy nem kell várni másra, hanem ennen magunk kezében van, ennen magunk sorsa. Az iskola persze nem tud mindent megoldani, de sok mindent el tud érni, és olyan tanárokra van épp ezért szükség, akik ezt megértetik a gyermekekkel. Tehát nagy hatással kell lennünk a tanárok képzésére is, és ez a következő program generációban erre lehetőség is lesz. Ezzel le, lezárjuk um, ezt az információt, Rendben van ez így, köszönöm szépen, illetve ezt a vitát, köszönöm Nevedalova asszonynak a munkáját, és tovább lépünk a hatos napi rendi pontra. A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja. Megadom Kosta kollégának a szót, aki már elgondolkozott ezen a tervezetem. Köszönöm szépen. Mint nyilván tudják, azok, akik előadók 1500 leütésre jogosultak. Ezért nagyon tömören kellett fogalmaznom. Ennek ellenére sok további kérdés merült fel, és szeretnék módosítókat benyújtani. Második megjegyzés, teljesen nyitott vagyok a különböző javaslatokra. Először is azt szeretném aláhúzni ebben a jelentésben, hogy szorosan összefügg a kultúrába, oktatásba való beruházás és a szegénység elleni küzdelem, illetve a szegénység újra termelődése a társadalomban. Ez a platforma megjelenik, de nem kap elég alapos elemzés. Ez a jelentésem kiduló pontja. Azt kérem, hogy a nemzeti programokban a tagállamok jelentsék ki, hogy milyen beruházást kívánnak eszközölni ezen a területen. Második irányvonal. Szeretném javasolni a tagállamoknak, hogy a, az iskolai lemorzsolódás ellen küzdjenek. Ez az egyik legfőbb tényezője a társadalmi marginalizációnak. Befogadó rendszer kell a fogyatékkal küzdőknek, a handicappel küzdőknek meg kell teremteni a lehetőségét, hogy részt vegyenek teljes mértékben az oktatásban. Szeretném aláhúzni, mennyire szükséges a, folya, a továbbképzési program. A tagállamok meg kell gyorsítsák annak a kerettervnek a végrehajtását, amelynek célja a szakképzéshez való hozzájutás biztosítása. A gyerekek 95 százaléka négy éves kortól kerülhessen be az óvodába. 2020-ra ezt el kellene érni, ezzel csökkentenénk a szegénységet, ezzel lehetővé tennénk például azt is, hogy sportoljanak a multikulturális többnyelvű megközelítés szükséges. Ezzel a bevándorlók integrációját lehet biztosítani, és alá kell húzni, mennyire fontos a kultúra és a művészi kifejezés, a társadalmi befogadás terén. Itt szeretnék utalni azokra a témák, arra, hogy a hátrányos helyzetűeknek is kell ezt biztosítani, mert most nem jutnak hozzá. Van a fár, vagy mozgás van az ifjúság, ez lehetővé kell tegye az utazást iskolai keretek között, illetve a foglalkoztatás keretében. Szeretném még aláhúzni, mennyire fontos a második esély megadása. Vannak ilyen programok, a fiatalkorúaknak és a felnőtteknek is. Ebben civil szervezetek is közreműködnek. A szegények tudását sem szabad lebecsülni. Gyakran kedvezményezettekként veszük őket, de kiválóan lehet velük együttműködni. Fel kellene értékelni az ő tudásukat éppen olyan szakmákban, amelyekről az előbb volt szó az önkéntesség értékét is növelni kell, ezzel is csökkenthető a szegénység. Vannak olyan hogy csak nagyon gyorsan szólok. A szociális munkásoknak nyújtott információ például a befogadás azt jelenti, hogy jobban képesített szociális munkások vannak. Vannak formális és informális készségek, amelyek fel kell érte, értékelődjenek. Meg kell nézni, hogy ezek a programok hogyan hatnak ki a szegénységre. Nincsen statisztika, amely lehetővé tenni az összehasonlítás a tagállamok között, hogy mennyire hatásos egyik vagy másik politika az oktatás, a képzés hogyan hat ki arra, hogy hogyan lehet kilépni a szegénységből. Nagyon fontos ez az információ. Köszönöm szépen. Mrs. Hannibal. Diváló. Thank you, Chair. And thank you to Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Kosta asszony. Felhívni, felhívnám a figyelmet néhány pontra. Először is, ami Erniszkót illeti, ez itt nagyon fontos. Amikor korábban eh, készítettem jelentést az iskola előtti oktatásról és képzésről, akkor felhívtam figyelmet arra, hogy fontos megelőzni az iskolából iskola elhagyást, tehát minél jobb az iskola előtti oktatási rendszerben a képzés, annál kisebb az esély annak, hogy korán elhagyják az iskolát a tanulók. Kasztasszony, asszony szintén megemlítette a bevándorlási kérdést, azt gondolom erre még vissza kell térnünk. Nagyon sokan azok közül, akik bevándorlók, szegénységben élnek, szociálisan kirekesztettek. Nem tudom, hogy mások ismerik ezt a kifejezést, de tulajdonképpen itt etnikai bevándorló közösségekről van szó. Ezek azok az emberek, akik ténylegesen ki vannak zárva a társadalomból, és nagyon fontos, hogy ők megtanulják a, annak az országnak a nyelvét, ahova bevándoroltak, fontos, hogy ebben segítsük őket az oktatási rendszeren belül. Fontos, hogy ne kerüljenek a peremre, hiszen jelenleg ez történik velük. Köszönöm. Ezek a kérdések összefüggnek, és eh, erre már több véleményt, eh, vélemény felhívta a figyelmet, a 2020-as stratégia is. Az a Hőtus úr van itt a foglalkoztatási szakbizottság képviseletében elvileg, de úgy tűnik, hogy még sincs itt. De Kosta asszony, akkor ezzel lezárhatjuk a témát. Ön pedig eh, folytatja a munkát a vélemény tervezet kialakításában. Takkula asszony nincs itt. Az ő pontja következő, a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter. Van-e itt valaki más, aki tudna a témához szólni, akkor mit tegyünk? Vitassuk meg ezt a témát, még akkor is, ha Takkula asszony nincs itt. Van-e bárkinek mondandója, mielőtt Takkula asszony nyilatkozik. Úgy tűnik, hogy nincsen. Az európai szemeszter egy furcsa kifejezés. Ezt nem érti senki, azt gondolom, és éppen ezért igenis foglalkoznunk kell a témával. Kelly úr, parancsoljon! Mégiscsak szót kér Kelly úr. Ahogy elnök asszony említette, nagyon fontos aspektusról van szó, a jelenlegi helyzet kapcsán, és biztosítanunk kell hogy megtanuljuk a tanulságot. Egy olyan szemeszterről van szó, ahol bizonyos országok megnézik a költségvetésüket, és ezek itt meghatározóak. A saját országom nevében is szólhatok, tehát hogyha egy olyan szemeszterről van szó, egy hosszú éveken keresztül tart. Akkor a, az országon kívüli szakértelme rendelkezők elmondhatták volna azt, hogy egy adott helyzet tehet egy adott országot. Tehát ez a teljes csomagnak egy aspektusa, az Európai Unió megpróbál egy csomagot összeállítani és biztosítani az, azt, hogy amint kikerülünk ebből a gazdasági válságból, ne legyen gondatlanság, különösen a jövőbeni választások előterében bizonyos kormányok ugyanis ilyen hozzáállást tan, tanúsítanak. Hannu Takula úr megérkezett, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést szeretnék kérni a késésért. Nagyon sok fontos ügyről van szó, sok minden történik a gazdaságpolitikában, és ez fontos a mi szakbizottságunk számára is. Sajnos tudjuk azt, hogy a bizottság eh, nagyon gyakran magától értetődő területként kezeli az oktatást és képzést, és éppen ezért nem említik meg sehol. Az én elgondolásaim kiinduló pontja az volt, hogyha a belső piacon jó munkavállalókat szeretnénk, akkor ez csak úgy valósítható meg, hogyha Európa szerte jó iskolákat valósítunk meg, és jó oktatási és képzési programokat. Hiszen így alakulhat ki a jó tanulás. És azért, hogy ezt elérjük, meg kell néznünk azt, hogy megfelelő iskolák vannak-e, és különösen recessziós időszakban olyan intézkedéseket kell megvalósítanunk, amelyek az iskolák számára is nagyon fontosak hiszen a munkaerőpiacnak termelünk jó munkaerőt, és amikor a tanárok képzéséről van szó, akkor ez itt egy fontos pont. Ha jó tanáraink vannak, akkor a tanulási eredmények is javulhatnak. A bizottságot Éppen ezért egy kicsit jobban ösztönöznünk kell, hogyha fenntartható növekedést szeretnénk, akkor ne feledkezzünk meg az iskolákról. Az iskolai tanulás ugyanis kulcsfontosságú. Csak így születhet meg a fenntartható növekedés Európában, és ez az, amit mi szeretnénk. Fontos éppen ezért a jövőbe tekinteni. Hosszú távú beruházásokra van szükség. Európában voltak már rosszabb idők is, még a jelenlegi válságnál is rosszabb idők. A második világháború után rendkívül nehéz volt a helyzet sok európai országban, meg kellett fizetni a háború költségét, következményeit, az infrastruktúrák romban voltak, nem volt gazdasági növekedés. De az hát alapító atyák, Európa alapító atyája, az egyes országok kimondták azt, hogy az oktatás képzésbe kell beruházni, hiszen ez kifizetődik. Most túladósodott, eladósodott Európa, Éppen ezért hosszú távon kell beruházni a képzésbe, oktatásba, hiszen ez visszafizethető. És csak így válhat Európa erős és versenyképes. Elnök asszony. Az Európa 2020-as stratégiát kialakítottuk, az oktatás képzés fontos téma, de azt gondolom, hogy ambiciózusabb célokra vannak, van szükségünk. A célokat ambiciózusan kell megfogalmazni, ami az iskolát korán elhagyókat életi, az iskolából kies kimaradókat, túlságosan magasak itt a számak, 20%-ot hallott jutottunk, ez túlságosan magas, 0%-nak kéne ennek az aránynak lenni, és mindenkinek eh, munkaerőpiacra kéne kerülnie az iskolákból. Tehát a 10% is már túlságosan magas. Tehát nagyon fontos, hogy senki nem maradjon ki az iskolából. Ez pedig azt jelenti, hogy itt is ambiciózus célokra van szükségünk. Felmerül a kérdés, hogy milyen mércét használunk a különböző tagországokban, hiszen mindenütt mások a mérés alapjai. Jelenleg Finországban arról szól a vita, hogy minden egyes nap 30-ból 5 fiatal Hát 30 év alatt a körében túlságosan korán megy nyugdíjba, ez pedig több millió euróba kerül. Ezek a fiatalok 2 milliárd euróba kerülnek, és Finnország ezzel a lista élén áll. Mindenki, aki kirekesztődik, vesz, azt elveszítjük, veszteségnek számít. Éppen ezért ambiciózusan kell megfogalmazni a célokat, hiszen az egyének sorsáról van szó, és nem kell mindig mindent gazdasági mércével tekinteni. Nagyon fontos, hogy felelősséget vállaljon a közösség. A bizottságot még egyszer fel szeretném szólítani arra, hogy az oktatás képzés mindig szerepeljen a témáknál, hiszen amint a gazdaság és a versenyhelyzet szóba kerül, fontos, hogy az oktatásról is szó essék. És nagyon fontos, hogy ne csak a legjobbak kerüljenek munkaerőpiacra, hanem mindenki. Elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani, és természetesen a jövőben is Szívesen beszélek önökkel erről a témáról. Köszönöm szépen. Papa Nikolau képviselő parancsoljon. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι ο σκιώδης Én vagyok az árnyék jelentéstevője ennek a kérdésnek az EPP nevében. Szeretnék köszönetet mondani Takla úrnak, a jelentéstevőnek. Én is szeretnék hozzászólni ehhez a kezdődő vitához, azzal kapcsolatban, hogy mi is a tét. Mi a tétje a szakbizottságunk véleményének? Hogyan tudjuk kihasználni a kínálkozó lehetőséget? Egyetértek az előadóval abban, hogy ambiciózus célokat kell kijelölni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ambiciózus célunk is volt a Lisszaboni ö, szerződéssel. Nem sikerült ezeket elérni. Amikor az új 2020-as stratégiát megállapítottuk, akkor csak annyit mondtunk, hogy nem sikerült a múltban, de most jobban fog menni az európai szemeszter, a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter lehetővé teszi, hogy áttekintsük, milyen fejlemények történtek. Kritikát kell gyakorolnunk, ez nyilvánvaló. Amikor azt tapasztaljuk, hogy a célokat nem sikerült elérni. Ha megnézzük a bizottság közleményét az első értékelésekről, akkor azt látjuk, hogy 2020-ra a meghatározott célok nem valósulnak meg sem a lemorzsolódással kapcsolatban, sem pedig azzal kapcsolatban, hogy az európaiak hány százaléka kapott egyetemi képzést. Az eredmény tehát nagyon szerény ahhoz képest, amilyen célt kitűztünk magunknak. Hogyha megnézzük, hogy a bizottsági közlemény mit mond ki. Nos, azt látjuk, hogy nincs megfelelő erőforrás a tagállamokban az oktatásra, legalábbis nem fordítanak rá eleget. Itt azt hiszem kihívás áll a szakbizottságunk előtt, hogy erre rávilágítsunk, ahogy mondta az előadó, meg tudjuk majd így mutatni, hogy a célok eléréséhez mit kell kidomborítani. Olyan politikai döntések kellenek, amelyek világosan megfogalmazzák az igényeket. Hogyha elolvassuk a bizottsági közleményt, és itt csatlakoznék az előadóhoz, azt hiszem, hogy rendszeresen tudunk majd erről eszmét cserélni. Nos, ha elolvassuk a fejlesztési intézkedéseket, akkor szerepel egy európai keret is ezek között a szellemi tulajdonjog védelmét szolgálandó. Erre utalunk a fejlesztésben, de mi, kulturális szakbizottság, fontos szerepet kell betöltsünk a szellemi tulajdon védelmében. Ezt már többször is elismételtük. A probléma korunkban igen nagy. Nem szeretnék erről többet szólni a vita kezdetén. Csak annyit említenék meg, egyetértek a az európai szemeszterrel kapcsolatos eljárással. Közelebb kell egymáshoz igazítani a célokat és az eszközöket. Mindannyian, az elnök, a teljes parlament, világosan kell lássuk, hogy ezek a vélemények, amelyek egy dokumentumhoz vezetnek, nem csupán elvi megközelítést tartalmaznak, hanem véleménycseréből származnak. Köszönöm szépen. Te Vátimo? Vátimo úr? Sí, grazie. Na, jó. Köszönöm szépen. Annak idején Takula úr még nem is volt itt a parlamentben, Az elnök asszony már utalt az európai szemeszter, ez egy átfogó kifejezés, közösségi koordinációs szemeszterről van szó. De az a téma, ami Takula úr szívügye, az egy másik téma. Az iskolából ideje előtt kimaradók. Nagyon fontos a gazdaságpolitikák koordinálása. De hogyha vannak olyan országok, amelyek 50%-kal csökkentik a, a, az oktatáspolitikájukat, akkor mit lehet itt még koordinálni? A biztos, bizottságot, bizottság figyelmét fel kell hívni arra, hogy az iskolából kimaradók nem csak azt jelent, ez a probléma nem csak azt jelenti, hogy az iskola, az iskolával kimaradnak, hanem az iskola elhagyja őket. Ez pedig arra vezethető vissza, hogy nem történik elég befektetés az iskolákba. Tudom, hogy vannak kompetenciabeli problémák, de nem szabad ebben mögé megbújnunk. Vannak alapvető jellegű problémák bizonyos országokban, olyan országokban, amelyek erőteljesen csökkentették a az oktatási költségeiket. Igen, mondja az elnökasszony. Kostászony, asszony, parancsoljon. Condivido le osservazioni dell'onorevole Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek azzal, ami az imént elhangzott. Takula úr ön azt mondja joggal, hogy egy 10% célja 10%-ra csökkentsük az iskolát elhagyók arányát, ez még mindig nem elég ambiciózus cél. Az én országomban ez az arány 15%. Európa nagyon különböző képet mutat a különböző tagországokban a 10%. Ez már egy jó cél lenne, Ezt szeretnénk elérni a Lisszaboni stratégiával. Az is nagyon fontos, amit Vatim úr mondott. Az oktatási rendszerek témája meghatározó, és különböző benchmarkokra van szükség. Nem lehet visszavonni a beruházásokat, nem lehet ezeket csökkenteni. és a szemeszterek értékelésénél erre tekintettel kell lennünk. Azt gondolom jó lenne, hogyha azt javasolnánk, hogy legyen nyitott koordinálás. És azért, hogy ne legyünk olyan frusztráltak, mint a Lisszaboni agenda után. Tehát állandóbbnak kell lennie a megfigyelésnek, a monitoringnak, és nem kéne, hogy megvárjuk a 2020-as évet. Nem szabad megvárnunk azt, amíg jelentős arányban csökkennek az oktatási költségek. Tehát nagyon fontos a tanárok képzésének harmonizálása, nagyon fontos, hogy őket modern képzésben részesítsük, és a Kopenhága gai célok is fontosak, ismerjük az európai keretet, amelynek célra kell vezetnie, ugyanolyan képzési lehetőséget kell teremteni mindenki számára. És nagyon fontos, hogy az egyetemi végzettségek egymással összevethetők legyenek. Tudjuk, hogy itt még sok a teendő. Két nagyon fontos pontosításra van szükségünk. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Számomra az európai szemeszter hozzá kellett a szokek a kifejezéshez, de nagyon furcsa szóról, névről van szó, nem is értjük pontosan, hogy miről is van szó. Nem tudom, hogy más nyelvem, ez más, hogy jobban hangzik el, mert úgy hangzik egyébként, mint hogyha itt egyetemi fél évről lenne szó, nagyon furcsa dolog, hogy ezt a kifejezést választották, de hát ez jellemző az európai nyelvre. Hát hogyha el szeretnénk ezzel érni valamit, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy mit terveztek az egyes országok a különböző gazdasági területeken, a költségvetéseikben, és itt az is feladat, hogy más területeken is megnézzük, hogy mik a célok. A kormányok nagyon sok mindenre esküdtek. Szeretnék 15-ről 10%-ra csökkenteni, az iskolát, iskolából kimaradók arányát 40%-ra növelni az egyetemi végzettségűeket. Nagyon sok cél valósult meg, illetve nagyon sok cél nem valósult meg. Nem volt ott senki, aki ellenőrzött volna. Én tanár voltam, és tudom, hogy hogy kell ezt csinálni, elvégezted a házi feladatait? De annak idején a minisztereket senki nem kérdezte meg, hogy elvégezték-e a házi feladatukat. Ez pedig probléma, az európai szemeszter egy olyan terület, ahol igenis be lehet vasalni a házi feladatot. És remélem, hogy itt olyan szempontok is érvényesülnek majd, amiket Hanu Takula, Papa Nikolaul, Kosta úr és Kelly úr is megfogalmaztak. Fontos, hogy ne pusztán papírformában legyenek meg ezek a célok, hanem kézzen fogható módon is. Hannu parancsolj még egyszer. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretném elismételni az üzenetemet. Szeretnénk hallani a bizottságtól arról, ha képviselve van, amit kérdeztem. Az európai szemeszter, legalábbis a finn fordításban azt mondja ki, hogy van egy sajnálatos iránya a politikának. A politika a jövő építését kell szolgálja, csak hogy nincsen olyan politika, amelynek sikerült volna azt megoldania, amire még csak várunk ez jól hangzik az újságokban, de hát nincsen hozzávó stratégiánk. Például a Lisszaboni stratégiát sohasem alkalmazták megfelelően, valljuk be. Mondhatom, hogy kicsit aggódom a bizottsági javaslattal kapcsolatban a bizottság megfeledkezett arról az, a, erről az alapvető aspektusról. A finn helyzetben nem sokára jönnek a választások. Egyes pártok azt mondják, hogy nem kell mezőgazdaság, mert a tehet meg lehet vásárolni a boltba. Vagy amikor energiáról beszélünk, egyesek azt mondják, hogy nem kell atomerőmű, mert jön az áram, egyszerűen be kell dugni a dugvillát a falba hiába. A munkaerő pedig megtalálható a munkaerőhivatalban, nem is kell képezni. Tehát ehhez koordinálni kellene. azt hiszem, hogy hosszú távú minőségi befektetés kell a képzésbe, csak akkor lehet növekedés, kell lakosság, képzett lakosság, és a képzett lakosságnak minőségi oktatás kell, megfelelően képzett oktatók. Ezért nagyon fontos, hogy európai szinten a tagállamokban beruházás történjék a tanárok képzésébe. A lemorzsolódás ö, legyen nulla. Meg kell erősíteni a kutatást is. Ez az információs és innovációs társadalom alapja. Ö, azt hiszem, akkor hozzunk értéket európai szinten. Nos, ezt a vitát ma lezártuk, sok sikert kívánok neked a dolog kidolgozásához. Ezzel a mai napirendi pontot lezártuk, hiszen Vaszilió asszony a családban történő haláleset miatt nem tudott eljönni. Lezárjuk a nyilvános ülést, köszönjük a tolmacsok munkáját, tehát bocsánat, bocsánat, folytatjuk a koordinátorok ülésével. Aki nem koordinátor, illetve a koordinátorok munkatársa, kérem, hagyja el az üléstermet. So,